jogoknak a megsértése még komolyabb mértéket fog ölteni. Ezért nagyon fontos, hogy az Európai Bizottság is foglalkozzon a bolgár választásokkal. Ez volt az utolsó egy perces hozzászóló, most rátérünk a következő napi rendi pontunkra, ami pedig Trenta Felides úrnak a jelentése a fogyasztóvédelmi politikával kapcsolatban. Hát megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy a kollégák tudják, a, biztos, a bizottság bejelentette, hogy nem lesz más irányelv a fogyasztóvédelem érdekében, és meg fogják vizsgálni elsősorban a fogyasztók jogait május-júniusban 2012-ben. Tehát saját kezdeményezésű állásfoglalás készített a parlament, hogy megnézze, hogy hogyan tud ehhez hozzájárulni. Az én frakciómból kolléganőnk készítette ezt a jelentést először, de én, neki el kellett hagyni a parlamentet egészségügyi okok miatt, és én vettem tőle át ezt a jelentést. És nagyon köszönöm mindazt a munkát, amit már korábban végzett, és remélem, hogy az egészségügyi problémái is megoldódnak mielőbb. Meggyőződésem, hogy bizonyos hiányosságok vannak a rendszerben, amivel mindenképpen foglalkoznunk kell, hogyha azt szeretnénk, hogy az állampolgároknak lehetőségeik legyenek Európában. Foglalkozzunk kell azon problémákkal, amiket a fogyasztók nap mint nap, amikkel a fogyasztók nap mint nap szembesülnek, támogatnunk kell a fogyasztókat, és biztosnak kell lennünk abban, hogy alkalmazhatják jogaikat általánosságban, és különösen gondolok itten az elektronikus kereskedelemre, illetve az alternatív vitás ügyek megoldásának lehetőségeit is elő kell segítenünk úgy, hogy ez is biztonságosan megoldott legyen. Ezért egy sokkal szociálisabb Európára van szükségünk, és fontos, hogy az állampolgár könnyen hozzájusson a különböző jóléti szolgáltatásokhoz. Csökkentenünk kell annak veszélyét, hogy az állampolgároknak a lehetőségeit kihasználják, vagy például kozmetikumokban tilos vegyszerek kerüljenek. 188 módosító indítványt mutat, nyújt, került benyújtásra. Biztos szeretnék lenni abban, hogy ezek minél átfogóbb véleményt tudjak megjeleníteni az állásfoglalás a jelentésben. És köszönöm az árnyék jelentéstevőknek is a közreműködését. 16 kompromisszumos javaslat született. A október 17-én volt ez a szakbizottságban, és tíz tartózkodás volt. Vannak, akik elégedetlenek ezzel, éppen ezért nagyon fontos, hogy amikor beszélünk a fogyasztóvédelmi politikákról, akkor ne feledjük el, hogy egy szociálisabb Európáról kellene beszélnünk mindig ott az a kérdés, hogy megtiltsunk-e például a 12 éven alatti gyerekeknek szóló hirdetéseket. A különböző politikai frakciók egy újabb vitát fognak folytatni erről, illetve tárgyalnak, és remélem, hogy mindenki végül is majd támogatni fogja a kompromisszumos javaslatot. Fontos, hogy az állampolgárok problémáival foglalkozunk, különösen abban az időszakban, amikor pénzügyi válság van. Beszéltünk arról, hogy nagyon fontos a széndiokszid kibocsátásnak a csökkentése, védeni kell az állampolgárt, a fogyasztót, és ugyanakkor a környezetet is, vagy például a gyerekeknek szóló hirdetések kérdésével is foglalkozni kell, illetve az élelmiszer pocsékolást is célszerű lenne csökkenteni. Az erőfeszítések, amik történtek, ez a nagyon örülök, és, köszön, és úgy gondolom, hogy végül is egy megfelelő konszenzus sikerült eddig elérnünk. Remélem, hogy holnap a kollégák támogatják majd a szavazáskor. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és most akkor spontán hozzászólások. Mészáros úr következik. Kur,

Köszönöm Köszönöm, elnök úr. A fogyasztói jogok a polgárjogok részét képezik, és ha a fogyasztókat oktatjuk, akkor ez azt jelenti, hogy jó állampolgárokat oktatunk. Itt én hiányolom a jelentésben azt, hogy nem fordítanak több figyelmet arra, hogy egyre fiatalabb korba válnak fogyasztóvá az EU állampolgárok, ők a leginnovatívabbak, és gyakorolják a modern eszközöket, például az online vásárlást. A fogyasztói jogokat már az általános iskolában kellene oktatni, ennek segítségével lenne egy új generáció, amely felelősebb lenne és ismerné jogait. Nem szabad elfelejteni a többi generációt sem, és az embereket általában a fogyasztói jogokra ki kell oktatni. Így a fogyasztói jogokkal kapcsolatos helyzetet javítanánk, nem kell 800 irányelv, hogyha az emberek nem tudják, hogy hogyan lehet ezeket használni. Köszönöm, most pedig Harbour úr következik. Köszönöm, elnök úr a szakbizottság elnökeként és a frakcióm nevében szeretném melegen üdvözölni a jelentést, és köszönöm az előadónak, hogy Bitt Svensson asszony kitűnő munkáját folytatja. Igen, nagyra törő, tág jelentés van szó, hamar elkészült, és nincs róla teljes körű vita, de ennek ellenére úgy gondolom, hogy ez Dali biztoshoz igazi felhívás, őt melegen üdvözlöm ma este felhívás arra, hogy legyen ambiciózus, amikor a fogyasztói stratégiáját alakítja ki, ezen dolgozik. Ezt a jelentést a koordinátorok is gazdagították, és amikor megnézzük a jelentést, akkor azt látjuk, hogy jelen pillanatban szétaprozódott az álláspontunk Bárnyi igazgatóságához, Tajáni igazgatósághoz, Redingasszony, asszony, a gazdasági és monetáris ügyek osztályához is tartoznak egyes kérdések. Itt nagyon nagy a kihívás, Dali biztos úr az ön számára, és remélem, hogy ezt tüzetesen megvizsgálja, és igen, tág mindenre kiterjedő szakpolitika születik ebből, meg lesz a keret arra, hogy a fogyasztókat jól védjük, és a fogyasztók az összes joguk birtokában legyenek az egységes piac fejlesztése érdekében. Köszönöm, Harbor úr. Figueredo asszony. Köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt Szeretnék köszönetet mondani Svensson asszonynak, valamint Trent Fédis kollégának végzett munkájukért. Az új fogyasztóvédelmi politika stratégiája érdekében. Nagyon fontos, hogy nagy figyelmet fordítsunk ezen a területen a fogyasztók nehézségeinek, hiszen gyakran a legsérülékenyebb rétegek a jelenlegi mélysége szociális és gazdasági válságban vannak kitéve ezeknek a problémáknak. A felvilágosító kampányokon túlmenően, az ellenőrzésen túlmenően a termékteszteken túlmenően nagyon fontos annak biztosítása, hogy a lakosság valamennyi rétege, a munkavállalók, nyugdíjasok, fiatalok, gyermekek, nők, bevándorlók elegendő jövedelemmel rendelkezzenek ahhoz, hogy hozzáférjenek az alapvető szolgáltatásokhoz, az alapvető élelmiszerekhez, valamint az alapvető egészségügyi szolgáltatásokhoz, energia, közlekedés ügyi szolgáltatásokhoz, a tisztességes lakáshoz, amely lehetővé teszi a méltóságtes életet. Köszönöm. Vaszeszko asszony. Köszönöm, elnök úr. Szeretném én is üdvözölni a bizottság kezdeményezését a fogyasztóvédelmi menetrendel kapcsolatosan. Szükség van arra, hogy koherens jogi keret legyen európai szinten, azért, hogy az összes állampolgár számára adekvát védelmet biztosítsunk. A félrevezető reklám ellen is harcolni kell. Szeretném kiemelni, hogy a Román Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság projektbe kezdett a jogszabályok megváltoztatására azért, hogy a fogyasztók érdekeit jobban védjék. Szükség van oktatási, képzési, információs kampányokra. Például Romániában éves nemzeti versenyt hirdetünk meg a fogyasztóvédelem jegyében ezt a Nemzeti Hatóság és az Oktatási Minisztérium szervezi. Ez a verseny most már kilenc éve folyik. 6 és 18 éves korú gyerekeknek, diákoknak szól. Repoly képviselő a következő hozzászóló. Az szocialisták árnyék jelentéstevőjeként én is elég jónak tartom ezt a jelentést, de még mindig csodálkozom azon, hogy mennyire mindegy számunkra, hogy mit gondolnak az átlag polgárok, vagy az rosszabb helyzetben lévő polgárok. Mindig ünnepélyes beszédeket tartunk arról, hogy a polgárok kell, hogy a belső piac középpontjában álljanak, de valójában a piaci erők és a gazdasági növekedés áll a középpontban. A fogyasztók védelme egy nagyon ambiciózus célkitűzés, de figyelnünk kell például a gyermekekre vagy az idősek csoportjára. Jó, hogy van ö, ö, reklámtilalom a gyermekekkel szemben, hiszen ennek a gyermek szociális környezetére is kihatása van itt a játékszerekre, ruházatra, elektronikai cikkekre gondolok. Mind, itt minden attól függ, hogy a családnak van-e pénze, avagy nincs, és éppen ezért jó lenne, hogyha senkit nem szigetelnének el már az óvodában ilyen okok miatt. Éppen ezért a vállalatok a szociális Európa imázsával kellene, hogy foglalkozzanak. In this round will be Madame Le Grip. Az utolsó hozzászóló Legrő asszony. Köszönöm, elnök úr. Az új fogyasztópolitikai stratégiai jelentés, erről holnap fogunk szavazni, mérföldköveket helyez el, pontos mérföldköveket szeretnénk, hogyha a bizottság az új fogyasztóvédelmi menetrendjében ezeket fogadná el jövő évtől kezdve. Legyen felelős a fogyasztó, tájékozottabb, biztonságosabb termékeket vehessen, és minden érdekelt fél ismerje jogait és kötelezettségeit. Ezek legyenek a prioritások a nemzet és európai jogalkotók számára az európai döntéshozók, a vállalatok, a szakmai szervezetek és a fogyasztóvédelmi egyesületek számára. Ebben a stádiumban valóban el kell gondolkodnunk mérehatóan, azért, hogy megtaláljuk a megfelelő egyensúlyt az információk intenzitása és száma között, a felhasználásuk között és a pénzügyi és adminisztratív terhek között, amelyel a vállalatoknak kell majd meg küzdeniük az információadás terén. A vállalkozók, szolgáltatásnyújtók felelősek legyenek, de a fogyasztó is. Most pedig Dali biztosnak adom meg a szót. Thank you very much, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! Elnézést kérek a hangomért, de hát ilyen. Szeretnék köszönetet mondani a parlamentnek, az IMKO szakbizottságnak, és különösen a jelentés tevőnek, Triandrofilknek és Éva Brötveltnek, aki a, elkezdte ezt a jelentést, azért, hogy az új fogyasztóvédelmi stratégiával foglalkoztak. Fontos különböző uh, nem került, nem foglalkoztunk még, illetve nem sikerült minden kérdéssel foglalkozni. Ezzel együtt el kell mondjam, hogy a végeredménye ennek a munkának kitűnő hozzájárulás a bizottság fogyasztóvédelmi munkájához. Jelentős elemeket tartalmaz, az európai fogyasztók érdekeit szolgálja. Különösen örülök annak, hogy átfogó megközelítést alkalmaztak a jelentésben valójában egy sikeres fogyasztóvédelmi modell az nem merülhet ki a jogszabályokban, hanem aznak több vonatkozása is van. E tekintetben a jelentés helyesen a fogyasztók biztonságára helyezi a hangsúlyt, valamint a termékbiztonságra e fontos itten a fogyasztók tájékoztatása, oktatása, nevelése is fontos, hogy Európai Uniós fogyasztóvédelmi politika segítse ugyanakkor a növekedést és az egységes belső piacot. Fontos felülvizsgálni a meglévő fogyasztóvédelmi szabályokat, a kereskedelmi gyakorlatainkat, és el kell kerülni a félrevezető hirdetéseket, illetve egyszerű megoldásokat kell a vitás kérdések rendezésére is találni. Fontos, hogy hatékonyan alkalmazzuk a már meglévő jogszabályokat. Itten rámutat olyan kérdésekre, mint a fenntartható fogyasztás, a törékeny helyzet, vagy érzékeny helyzetben lévő fogyasztók. Fontos a külön foglalkozni a pénzügyi, energetikai és egyéb ágazatokkal. A parlament jelentése foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, csak úgy, mint a majdani sérülékeny fogyasztókról szóló jelentéssel. Ez lehetőséget ad, hogy a bizottság mindezeket figyelembe vegye a jövőbeni munkájában. Engedjék meg, hogy néhány szót szóljak arról, hogy mi az elképzelése a bizottságnak. Reding asszony és jó magam is foglalkozunk ezzel a kérdéssel. A ez egy stratégiai látásmódot készít elő az elkövetkezendő évre. 2012 végére a jelenlegi bizottság mandátumának végéig kívánjuk ezt foglalkozni. Ez konkrét intézkedéseket jelent, a fogyasztó álljon a közepében a szabályozásnak, ahogy ezt az önök jelentése is tartozta. És hozzuk helyzetbe a fogyasztókat minden tekintetben, hogyan vehet részt a fogyasztó a piacban, és hogyan érheti el, hogy a a piac az ő érdekében működjön. Redding asszony és a saját portfólióm is, is érinti ez a kérdés. Fontos a pénzügyi szolgáltatások, energia, közlekedés és a digitális terület megvizsgálása is. Fontos, hogy holisztikus, koherens megoldást alkalmazunk a fogyasztóvédelmi területen nem csak a felvetődő kihívásokkal kell foglalkozni, hanem fontos, hogy a fogyasztási modellek is fenntarthatóbbak legyenek, és foglalkozzunk az elidősödő lakosságnak az igényeivel is, a digitalizációval, a az elektronikus kereskedelemmel és egyebekkel. Mindez megfelel az önök jelentésében leírtaknak is. És az lesz a kifejezett ambíciója a bizottságnak, hogy megerősítsük a már elért eredményeket, illetve a jogszabályokkal és illetve a jogászok, bíróságok és a hatóságok is határon átnyúlva is fel tudjanak lépni. A partnerségre kell, hogy épüljön a fogyasztóvédelem oly módon, hogy megfeleljünk annak az elvnek, hogy többet tegyünk kevesebbel ez fontos, hogy a tagállamok partneri kapcsolatai is kellően fejlődjenek. Fontos a médiáknak bevonása, illetve a megfelelő tájékoztatás és a nemzetközi szintű termékbiztonság már eddig is foglalkoztunk ezekkel, és fontos, hogy a nemzeti hatóságok és a fogyasztóvédelmi szerveket, szervezeteket is bevonjuk ebbe. Valószínűleg az IMKO szakbizottságnak a segítségével fogjuk ezt tudni megvalósítani. A tárgyalások folyamatban vannak első lépésként egy jelentést készítünk a fogyasztók érdekeinek integrálásáról. Ez 2012 első felében várhatóan elkészül. Végezetül hozzátenném még, hogy a bizottság a múlt héten elfogadott egy javaslatot a 2014-2020-as fogyasztói programra vonatkozóan amely majd a 2014-től kezeli ezeket a kérdéseket. Most már a költségvetési hatóságért is be kell levonni. Külön négy terület van, valamennyi fogyasztópolitikai területet fel kell ölelni. Örülök, hogy ezek a célok megfelelnek nagyon nagy mértékben az önök jelentésébe foglaltban. Termék, élelmiszer, szolgáltatás, biztonság, megfelelő információt kell adni, hogy megfelelően kell képezni, oktatni a fogyasztót, hogy megfelelően értse a közölt információkat, és végezetül pedig a jogszabályok betartatása. Köszönöm, mondja az elnök, köszönöm Dali biztos úrnak, kedves kollégák. A fogyasztás, fogyasztók védelmével kapcsolatos szabályok vitáját lezártam, és holnap lesz szavazás. Következő napi rendi témánk.